colleagues, good afternoon again. Mm, kedves kollégák, jó napot kívánok! Nézzük a napi rendünk következő napi rendi pontját. Az Európai Közösség és Jordánia között az Euró-Mediterrán megállapodáshoz csatolt Jordánia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó az Európai Unió és Jordánia közötti keretmegállapodás szóló jegyzőkönyv. Most tehát a Jordán Királyság Európai Unióhoz való Európai Uniós programokhoz való csatlakozását beszéljük meg. A kollégák a vonatkozó megállapodásra vonatkozó véleményüket mondhatják el, több módosítót nyújtottak már korábban be. Először megadom a szót Merec asszonynak a bevezetőre. Thank you, President. Uh, uh, Igen, azt hiszem, hogy kicsit több időt kéne erre a kérdésre szánni, de végül is ez a negyed óra is elég, hogyha a parlament úgy jár el, ahogy azt én ajánlom, és hozzájárul a megalapodás tervezethez, akkor ez azt fog jelenteni, hogy Jordánia számos EU-s programhoz hozzáfér, és ezzel úgy vélem nagyon fontos üzenetet is eljuttathatunk Jordániához, vagy Jordániának, tehát hogy támogatjuk őket, és ez azt is jelenteni, hogy szolidáris, szolidárisak vagyunk velük, és a régi és tudjuk, hogy Jordánia milyen nehéz időszakon megy keresztül a régióban történtek hatására. Elnök úr, számos módosító érkezett. Azt kérném a kollégáktól, hogy fogadjuk el az összeset, kivéve a 4-es és 5-öst. Köszönet a kollégáknak, akik beterjesztették ezeket a módosítókat. És ezzel javították a jelentése minőségét. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Neitz asszony, kollégák. Szeretne valaki hozzászólni esetleg? Szala Franco úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden. Köszönet Neitz asszonynak. Szájfi asszony az árnyék jelentéstevők nem tudott itt lenni, mert egy másik szakbizottságban van most, rajtam keresztül üzeni, hogy a frakciókban semmiféle gond nincsen, elfogadjuk ezt a jelentést, a módosítókra nem térnék ki részletesen, de mindenképpen pozitív a megítélésünk, és mellette fogunk szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Franka úr. Az S és D frakció részéről szeretne valaki hozzászólni, vagy az ALDE esetleg, a többi frakció? Nem hinném, hogy ez most fennáll. Neitz asszony szeretne valamit hozzáfűzni? Szerintem elég egyértelmű, nem? Úgy gondolom, hogy holnap sima szavazás lesz, és köszönöm a kollégákat. És most átmegyünk a Szaharov, áttérünk a Szaharov díjra.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

Mrs. Nielsen is not here. The Greens, please. I have here Mrs. Nielsen, but is not here. Mr. Oui, je, Bobet, please, oui, please. je remplace euh, Madame Kiel Nielsen qui doit arriver mais qui a eu un problème de train. Donc je la remplace au pied levé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 you very much, Mr. Marek Migalski, for the nomination of Ales Bialatsky, Eduard Lobau, and Mikola Statkevich on behalf of all Belarusian political prisoners. This nomination was supported also by Filip Kaczmarek, uh, Mr. Protasevich, and 39 other members. Mr. Migalski, please. A, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta, ta nominacja została poparta przez e,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 przyznać im nagrodę Sacharowa. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Mr. Schulz, Werner Schulz will introduce the nomination of Mikhail Khodorovsky, who was supported by other 40 members. Please. <clears throat> Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mikhail Khodorkovsky sitzt seit zehn Jahren unschuldig im Gefängnis